az európai örökség védelme érdekében. Ezzel is jól megmutatjuk, hogy hogyan lehet kevés költséggel hozzáadott értéket teremteni az Európai Unióban. Meggyőződésem, hogy ahol az Európai Örökség címkét majd alkalmazzák, megadják, ez hozzá fog járulni a turista számok növekedéséhez, és így az európai gazdaság növekedéséhez is. Egyesült Európában élünk, és garantálnunk kellett volna már régen, hogy az európai identitás, amely nagyon sok darabkából tevődik össze, érdemben megfogalmazódik, láthatóvá válik az EU-n kívüli polgárok számára is. Nagyon nagy itt az ajánlók asszony, tudna valamit tenni ebben az ügyben? Még a saját hangomat sem hallom. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen, elnök asszony! Ez az Európai Örökség cím alapvető fontosságú mert hogy egy olyan kontinensen élünk, amelyben található a legtöbb UNESCO által minősített, védett helyszín. Ott vannak a régészeti emlékeink, ezeknek mind megvannak a nagyon fontos szerepei az európai integrációban, európai történetben, örökségben, és ez mind kedvezhet az európai párbeszédnek, a kultúrák közötti párbeszédnek. Azt hiszem ez egy jó döntés, amelyet hoztunk, a jövőbeli generációk élvezhetik majd az európai öröksége történelmi és kulturális szempontból is. Gratulálok a jelentéstevőnknek! kiválóan tárgyalt ön az Európai Bizottsággal, és ez a rendkívül jelentős kezdeményezés előtt, előtt, eredményre fog vezetni. Elnök, köszönöm szépen. Érjünk át a PAK jelentésre Svájc részvétel a Selekvői Fűság programban. Ki kíván ehhez hozzászólni? Szavazatát magyarázni. Takkula úr, ismét. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Annyit kívántam itt csak elmondani, hogy ez egy életen át tartó tanulási program sikertörténete az Európai Uniónak. És itt volt már az ideje annak, hogy megköszönjük Doris Paknak ezen a területen kifejtett munkáját. Nyilván, hogy megszavaztam ezt a szöveget, és úgy gondolom, hogy ez a szöveg az euroszkeptikusoknak megmutatja, hogy ez egy életen át tartó tanulás például, nem csak európai sikertörténet, hanem az EU-n kívüli országok, mint Svájc is érdeklődnek iránta, sőt hajlandóak fizetni azért, hogy részt vehessenek benne. Ez a bevált gyakorlatok elterjesztésének szép példája, hogy az európai programok végül is mások számára is elérhetőek. Az ifjúsági és az életlátható tanulási programok tipikusan ilyenek, és üdvözlöm, hogy Svájc is beszállt. Grazie, la parola. Köszönöm szépen. Ellen úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy kérdést szeretnék feltenni a tisztelt háznak. Svájcnak miért megy olyan jól? Azt gondolhatnánk, hogy ez az ország nagyon, ugye ki van téve a pénzügyi válságnak, de mégis a az Európai Uniós átlag 214 volt a GDP egyfőre első átlaga a e, Svájcban. Nos, a svájciak megállapodtak Brüsszelben, a szabad piacon rájuk vonatkozik a szabad um, árumozgás, tőkemozgás, de nem vesznek részt a közös mezőgazdasági politikában, a közös halászati politikában, a saját emberjogi ügyeket saját, maguk intézik, nem járulnak hozzá a költségvetéshez, és maguk döntek el azt, hogy egy részt vesznek el a nemzetközi szerződésekben. Milyen kiváló példa ez Nagy-Britanniának. Mennyivel emelkedhetne a jólét? 60 millióan laknak a Nagy-Britanniában, hatalmas energia van itt, kiváló flottánk van, tengeri hatalom vagyunk, stb. Azt gondolom, hogy a közvetlen demokráciának köszönheti Svájc ezt a kiváló eredményt, és erről példát lehetünk. Vagy. Grazie. Köszönjük szépen. Térjünk át akkor most a következő a Szájer jelentéssel kapcsolatos szavazatok magyarázatára. A bizottság végrehajtási hatásköreivel volt ez kapcsolatos. Muszkárdini asszony kíván szólni. Köszönöm szépen, elnök asszony tartózkodtam. Tartózkodtam a mai délelőttön ezen a szavazáson, a komitológiával kapcsolatosan, mert hogy ismételten mire törekszünk? Arra, hogy politikai döntések önkényes politikai döntések függvénye eh, legyen a folyamat, antidöbbing, döbbing ellenes fajta eljárásban. Olyan mechanizmusokról van szó, amelyek lehetővé eh, kellene, hogy tegyék a, a tisztességtelen eh, versenyt. Nem szabad, hogy megfelelkezzünk a következőkről. Ez az, ez a javaslat arra irányuló hogy a kereskedelmi politikai intézkedések a komitológia tárgyává váljanak. Ez pedig ártalmas Európa számára. Ez ártalmas lesz az európai vállalkozások számára, az európai munkavállalóknak a rovására fog ez történni. A delokalizációk már így is elterjedtek, és egyre kevesebb eszköz lesz a kezünkben azért, hogy a hamisított termékek ellen harcoljuk. Köszönöm szépen. Egyszerűen próbálok fogalmazni. Az ír adófizetőt és az európai adófizetőt csapdába ejtették a közös valuta révén. A House of Commons kétoldalú ö, egyezményt írt alá Írországgal hitelnyújtásról. Ö, önök azonban nem segítenek az eladósodott baráton, ugyanis rá kényszerítik a hiteleket, amelyeknek iszonyúak a kamatfeltételei. Írországot tönkretette az euró ö, korábban, ö, ö, ugye nagyon alacsonyak voltak a kamatok, az euró óta pedig ö, felmentek ezek a kamatok. Ez az eurónak köszönhető, és most, hogy válságba került az ország, most pedig elítélik eh, az országot, és valószínűleg egy generáció eh, egész érezni fogja még ennek a hatásait. Tehát hazugságokról van itt szó az EU-ban, becsalogatták Írországot az euróba, ugyanakkor nem segítenek neki, amikor az euró miatt problémái adódnak, nem tudja kifizetni a hiteleit, és nem tud mm, újra virágzó gazdaságot teremteni emiatt. Grazie. Dichiarazioni di voto. Köszönöm szépen. Most pedig az Antrikiene jelentéssel kapcsolatban az emberi jogok helyzete a világban 2009-ben, és az EU emberi jogi politikája Préda úrja szó. Köszönöm szépen, azzal kezdeném, hogy gratulok Andrekiene asszonynak, hiszen nagyon sokat dolgozott ezen a jelentésen. Elmondanám, hogy teljes mértékben támogattam a 25-ös módosító javaslatot, mert azt gondolom, hogy nagyon veszélyes ez a büntetlenség Oroszországban. A demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok helyzete meg kell, hogy valósuljon mind az EU-n belül, mind az EU-n kívül. Azonban az elmúlt időszakban nagyon sok emberi jogi jogvédőt öltek meg, gyilkoltak meg Oroszországban. Felmerül a kérdés, hogy mennyi ilyen, milyen érett a demokrácia Oroszországban. A 25-ös módosítási javaslat arról szól, hogy azonnal ki kell vizsgálni a legutóbbi gyilkosság áldozatát, Magnitsky helyzetét. És el kell ítélni azt, hogy ezen a területen semmiféle vizsgálat nem indult, és azt kérjük a tanácstól, hogy szorosan kövesse figyelemmel ezt a kérdést, és intézkedésekre van szükség. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Kajanovszki úré a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Unió védi a gyengéket, akik eh, ki vannak téve a diszkriminációnak, a szegényeket, a Szaharov díjat odaítéljük minden évben valakinek. Mindeközben az Európai Unió gyakran nem eh, biztosítja az emberi jogok tiszteletben tartását a saját területén. Hadd utaljak a kisebbségek diszkriminációjára, például a lengyel kisebbség helyzete Litvániában. Annak ellenére, hogy bizonyos egy nemzetközi emberi jogi egyezményeket aláírt az ország. Litvánia, mégis litvánok korlátozni kívánják a kisebbségek számára az anyanyelvi oktatást. Azt hiszem, hogy az Európai Bizottságnak biztosítania kell, hogy az emberi jogokat és a kisebbségi jogokat a tagállamokban is tiszteletben tartják. Az anyanyelvi oktatás visszaszorítása, a lengyel iskolák bezárása egyértelműen kisebbségek elleni diszkrimináció. Elnök, köszönöm szépen, Kelem úr a szó. Grazie, Köszönöm, elnök asszony. Én is támogatom a 25-ös módosítót, különösen a második részét. Úgy gondolom ugyanis, hogy nagyon fontos, hogy az Európai Parlament javasolja azt, hogy orosz tisztviselők számára Magnitsky eset kapcsán az EU megtiltsa a belépést, és a végrehajtó szerveinket ösztönözze arra, hogy fagyassza be ezen tisztviselők bankszámláit valamennyi tagállamban. Ragaszkodom ahhoz, elnökasszony, hogy ez a téma az oroszok és az Európai Unió számára is kulcsfontosságú mérföldkő kérdés, és nagyon erőteljesen támogatom a bizottságot, vagy a tanácsot, vagy ösztönzem őket arra, hogy fogadják meg a parlament tanácsát, mert az Európai Parlament hatalma megnőtt, és itt az ideje, hogy éljünk is ezzel, és megfizettessük azokkal, akik a számlát, akik lábbal taporják az értékeinket. Az Orosz Föderációnak csak akkor van jövő perspektívája, hogyha a Hodorkovsky ügyet is felderítik, a Magnitsky ügyet is, transzparensé teszik, és akik felelősek, azokat pedig megbüntetik. Köszönöm. Grazie, la parola. Köszönöm. Takula úr, szó. Arvoisa puhemies, minä äänestin tämän. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Andrikénlé jelentés mellett szavaztam. Nagyon fontos, hogy az emberjogi kérdéseket felvessük, gyakorlatilag az Európai Unió tevékenységének szívügye ez. Emellett azonban biztosítani kell azt is, hogy úgy azoknak az elveknek megfelelően élünk, amit prédikálunk. Ez nem mindig egyszerű. Világos, hogy mit akarunk, de hogy, hogy valósítjuk ezt meg? Talán ügyrendi kérdést kellett volna felvetnem, amikor az árlaki, felvetnem, amikor az árlaki jelentésről beszéltünk. Nagyon érdekes ez. 50-en álltak fel körülbelül. Azt, mondtuk, hogy nem állt, azt mondták, hogy nem állt föl 40 ember. Hát nagyon érdekes, hogy nem tartjuk tiszteletben az alapvető eh, jogokat, az alapvető szabályokat. Hogyha mi magunk nem tudunk viselkedni, akkor hogyan oktatjuk ki eh, más, oktatunk ki másokat? Nagyon fontosnak tartom azt, hogy minden, amit teszünk, az a törvények és a jó szabályok tiszteletben tartásának szellemében történjen. Véleményem szerint hitelesebbek lehetnénk Oroszországgal szemben és másokkal szemben is. Nem szabad a kisebbségeket elnyomni. Mindenkinek biztosítani kell az emberi jogokat. Elnök, köszönöm. Az új afgán stratégia, afgánisztára vonatkozó új stratégia, árláki jelentés, tárt képviselő. Ja, Köszönöm, elnök asszony. Az Európai Parlament ismert oldaláról mutatja meg magát, túlzottan is jól ismert ez az oldalunk. Az USA megbukott Afganisztánban, és most Európa azt hiszi, hogy nekünk kéne megmenteni a helyzetet, mi vagyunk az angyalok, több euróra van szükség, mondják egyesek, és akkor minden jó lesz. Ez az üzenet azonban nem igaz, és ha megnézzük a szerződéseket, a 63-as pontját különösen, akkor azt látjuk Irán kapcsán és az afganisztáni megoldás kapcsán, hogy itt más a feladatunk. Olvassák el a kollégák. Iránt is be kell vonni. Alig hiszem ezt, amit olvasok olyan, mintha az ördögöt Belzebubbal akarnánk kiűzni. Én nagy meggyőződéssel szavaztam le ezt a jelentést. Ellen úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az a megtiszteltetés ért, hogy Afganisztánba látogathattam a brit erőkkel, találkoztam katonákkal, észt és dán katonákkal is, akik együtt harcoltak a brit katonákkal. Nem tudom kifejezni megfelelően az hálámat az egyes tagállamok, illetve illetve a szövetségeseink felé, akik megpróbálnak békét teremteni ez, ebben az országban. Egy dolgot mondanék a jelentéssel kapcsolatban. Úgy látszik, hogy egy hibát követünk el, mi a nyugati szövetségesek, ez pedig a mák kiírtásával kapcsolatos. Mindenki tudja, hogy senki sem konzervatívabb, mint egy kis gazda. Ami az opium, illetve a mák termelést illeti Afganisztánban, ott felmerül egy hatalmas nagy probléma, mert gyakorlatilag tönkre teszünk valamit, amire lenne igény a világpiacain, a morfiumra vagy a mákra. Afganisztánban ezt tönkre tesszük és egy virágzó civil társadalmat is tönkre teszünk ezzel. Grazie. Köszönöm szépen. Most pedig a válságmechanizmusokról beszéljünk, az euró, eurótérség stabilitása kapcsán leadott szavazatok magyarázata következik. Higgins úr, köszönöm. Én nem szavaztam meg ezt az állandó ö, válságkezelési mechanizmust az eurozónán belül, mert Írországban látjuk a valóságot. Az ilyen mechanizmusok kimentik esetleg a pénzügyi világot, akiket a tőzsdecápák és spekulánsok tartanak föl, és közben a szegényeken nem segít. Európai Unió most a Lisszaboni szerződést is meg akarja módosítani, módosítani akarja, hogy szigorúbb feltételeket szabjon a tagállamoknak, vagyis intézményesíti azt a doktrinát, hogy a szegényeknek kell fizetni a bűnösök bűneiért. Az írek nem akarnak helyettük felelősséget válni. Az ír kormány vazalusává tett minket a Nemzetközi Valuta Alapnak, rossz útra léptünk, és most minden Lisszabon szerződés módosításról mi népszavazást fogunk követelni, hogy ne lehessen még egyszer letolni, lenyomni az ír nép torkán bolond európai szabályok. Grazie, la seduta è... Köszönöm szépen. Akkor az üléstől berekeztem 15 óráig.